potenciáját megfelelő módon. Nagyon sokat beszélünk a versenyről, a klímaváltozásról, az EU gazdák közötti versenyről. Tehát ennyit a konklúzióról a mezőgazdasági támogatásokat illetően meg kell erősíteni a kap reform különböző elemeit. Azt hiszem, hogy erről már volt szó ebben a bizottságban is. Minden esetre tudjuk, hogy mi történt a dohai forduló elindulása óta. Nagyon sok minden nem valósult meg. A kap reformnak mindenképpen figyelembe kell venni majd ezeket az értékeléseket a jövőre vonatkoztatva van egy másik terület, amely teljesen különbözik az elhangzottaktól, ez pedig a klímaváltozással kapcsolatos. Azt látjuk, hogy a az integráció, az együttműködés a klímaváltozás területén nagyon fontos, és egyre fontosabb szerepet játszik az EU szintjén, egyre több a különböző olyan eszköz, amelyel támogatni lehet a klímaváltozás különböző kihatásait, következményeit. Létezik a globális megújuló energiával foglalkozó alap, amely szintén fontos szerepet játszik, az Európai Unió nagyon sok erőfeszítést tesz a CO2 kibocsátások csökkentése terén is, az Európai Unió jelentősen hozzájárul a klímaváltozással kapcsolatos problémák csökkentéséhez a fejlődő országokban is. Végül pedig látjuk azt is, hogy fejlemények vannak már a klímaváltozással kapcsolatos integrációs feladatok terén számos tanulmány született, amely foglalkozik a témával. Aztán, ami a sötétebb oldalát illeti a dolgoknak, azt látjuk, hogy a, a fejlesztési tervekbe beleveszik a klímaváltozás problémáit, de még ez nem valósul meg mindenhol. Végül pedig egyre ö, több pénzre van szükség annak érdekében, hogy enyhíteni tudjuk ezeket a problémákat, és a különböző alapok járulnak hozzá ez a feladatokhoz jelenleg, de globálisan kellene e, ezeket a feladatokat e, értékelni és megvalósítani. Továbbá itt nem csak a támogatással van probléma, nem csak azzal, hogy nem elég a rendelkezésre álló pénzösszeg, hanem sok esetben nem igazán átlátható a helyzet, aztán vannak a különböző projektek, például a Világbanknak van projektje, amely Dél-Afrikára vonatkozik, és más projektek is léteznek. Azt hiszem, hogy fontos az adaptációs projektek megvalósítása a fejlődő országokban. Például Németországban nagyon sokat vitáznak arról, hogy hogyan lehetne a fejlődő országokban az együttműködési projekteket megvalósítani, hogyan lehetne csökkenteni a szegények problémáit. Tehát számos az ilyen projekt intézményesen próbáljuk megvalósítani ezeket a feladatokat. A klímaváltozással kapcsolatosan a továbbiakban fontos lenne a különböző stratégiai feladatokkal, profilokkal foglalkozni. A különböző irányelveket már beterjesztették, előterjesztették a klímaváltozással kapcsolatos feladatokra vonatkozólag a támogatással kapcsolatosan is hosszú távú feladatokat kell megoldani, A monitoring is nagyon fontos, mert sok országban nem igazán világos az, hogy mely alapok foglalkoznak a klímaváltozással, honnan mennyi pénzt lehet szerezni és így tovább. Végül pedig az EU támogatás az intenzív projekteket támogatja a fejlődő országokban. Köszönöm szépen! Merci Nagyon szépen köszönöm. Most pedig a képviselők kapnak szót. Nem tudom, hogy ki szeretne szólni. Mitchell úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a nagyon érdekes előadásokat. Mindenek előtt elnézést kérek, hogy kimentem Bigger Snyder-t, nem tud ma itt lenni, egy másik fontos megbeszélésen kell lennie, pedig nagyon szeretett volna ma eljönni, kérte, hogy mentsem ki. Néhány kérdést, ha megengedik, feltennék. Az egyik az élelmiszerbiztonsághoz kapcsolódik. A sürgősségi élelmiszersegélyrendelet rendelet raportőre voltam, és meglepődtem, hogy Tajföld például eh, rengeteg élelmiszert termel, és ezzel szemben Burma és több más eh, szomszédos a Tájföldnek eh, éhséggel küzd, és nagyon kevés élelmiszer termel. Mennyire foglalkozott a bizottság és mások ezzel? Mit tesz az Európai Unió? Együttműködik-e olyan országokkal, mint Tajföld regionális együttműködés keretében? amikor a nagykövet eh, meglátogatott engem, ő nagyon lelkes volt ezzel kapcsolatban. Hogyan tudnánk tehát eh, jobban eh, erősíteni ezeket a regionális partnerségeket? Másik dolog kereskedelemmel kapcsolatban. Kaptak-e magyarázatot arra, hogy a fejlődő országokban a pénzügyi szolgáltatások kereskedelme hogyan zajlik? Nincs nem elég eh, a, sem a vezetékes, sem a mobil eh, telefonia kiépítettsége. És akkor Ruanda eh, külügyminiszter és, külügyminiszterével beszéltem az egyik ülésen, és egy mesélte, hogy egy tanulmány készült erről. Uh-huh a szakbizottság számára is nagyon érdekes lenne a tulajdon kérdése, hogy az emberek a föld tulajdonot be, beruházhatják-e, és kereskedelmi célokat erősíthetik-e. A 21. oldalon és a 37. oldalon, ahol a közös agrárpolitikáról van szó, tehát a 37. oldalt említettem, ott elsősorban az, az agrártámogatások negatív hatásairól ír. 21. oldalon viszont azt eh, olvashatjuk, hogy eh, gondos elemzés érdemel az agrártámogatások kérdése. Meg kell vizsgálni, hogy kik a vesztesek, illetve kik a nyertesek. A fejlődő országokat eh, negatívan érinti a támogatások megszüntetése, de hát mérlegelik el a nettó exportot, illetve a nettó importnak az egyenlegét. Örülnék, hogyha ezt tisztázná, ezeket az ellentmondásokat. És az utolsó kérdésem. A kereskedelemről beszélve, font, megfontolják-e, vagy esetleg megfontolták-e már korábban is azt, hogy a fejlődő ország hogyan alakíthatnak ki egy piacot a szénkreditek területén. Egyáltalán felmerült ez már önökben? Ha igen, szeretném tudni, hogy hol tart jelenleg a gondolkodás, és köszönöm a nagyon érdekes előadást. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Akkor három kérdést veszünk, és utána következnek a válaszok. Keller asszony következik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és nagyon köszönöm az előadást, ami ismét nagyon érdekes volt. Nagyon sok problémára rávilágított, amelyeket már korábban is, amelyekkel korábban is foglalkoztunk, és amelyek fontosak, hogyha előre akarunk lépni, hogyha koherensen akarunk fellépni, és nem akarjuk elvenni egyik kezünkkel azt, amit a másikkal adtunk. Az ön beszámolója rávilágított arra, hogy még nagyon sokat tennivalónk, ha ezt a célt el akarjuk érni. Most, miután elkészült ez a tanulmány, el kell gondolkoznunk azon, hogy mi a DEVE szakbizottság hogyan tudná felhasználni ezek a tanulmány eredményeit. A következő jelentés, amelyet nyilván szert asszony ír majd, nyilván profitálhat ennek a tanulmánynak a megállapításaiból. És kérdés az, hogy van -e egyáltalán a e, GSP, az általános preferenciarendszer reformjáról bármilyen jelentés. Ezen a területen nem mi vagyunk az illetékes bizottság, ez kereskedelmi kérdés, de e, befolyásolja a fejlődő országokat természetesen az e, általános preferenciarendszer. Ezért mindenképp mindenképpen tekintetbe kell venni azt, amit öntől hallottunk, amikor majd megírjuk ezt a véleményt. Én azt mondta, hogy a reform jó irányba halad, de szerintem elmélyültebben meg kellene vitatnunk azt, hogy miért erodálodnak a preferenciák, a kedvezmények, és ez konkrétan mit jelent az érintett országok számára. Az egyik érv, amit hallunk, az az, hogy csökken a verseny a GSP országok és a nem GSP országok között valamelyik cikkben azt olvastam, hogy igazából nincs is nagyon verseny az országok ezen két csoportja között, mert nagyon eltérő termékekkel kereskednek. Úgyhogy végül is ez az érve egyáltalán nem áll meg, hiszen hogyha nincs most sem verseny, akkor az eh, a legszegényebb országok sem profitálhatnak abból a reformból. Van egy komplexebb kérdés, amire nem látok igazán megoldást. Úgy tűnik, hogy egyre többen fejlesztési pénzeket akarnak felhasználni arra, hogy megakadályozzák a bevándorlást, vagy elérjék azt, hogy potenciális bevándorlók otthon maradjanak. Azt hiszem, hogy a miközben megpróbáljuk megreformálni a migráció tematikai programját az új többéves pénzügyi eh, keret eh, kapcsán. Ezt a kérdést még vizsgálnunk kell, és ennek a hatásait, hiszen ez egy nagy kérdéskör, és látjuk, hogy jelenleg sok az inkoherencia, viszont nem igazán van meg a politikai akarat a változtatásra. A mezőgazdaság kérdésében, kérdéskörében az Agri eh, fő igazgatóság öt afrikai országról készített egy értékelést, ami nagyon jó dolog. Korábban azt hallottuk mindig a bizottságtól, hogy a kapnak semmi köze a fejlődő országokhoz, a fejlesztéshez. Örülünk, hogy most már a bizottság megváltoztatta ezt a véleményét, de továbbra is oda fogunk figyelni arra, hogy mi lesz ennek az esettanulmánynak az eredménye, és ez hogyan befolyásolja majd a kapreformot. reformot a kap és a klímaváltozás kérdéskörében. Azt hiszem, hogy nem említette a bioüzemanyagokat. A bizottság a PCD jelentésében ezt egy pozitív példaként hozza fel a fejlesztés területén. Nem tudom, hogy ön ezzel egyetérte, hogy ezt a plusz oldalra tette, a napos oldalra a politikai koherenciát vizsgáló részben. És végül a tanulmányban azt is megemlítik, hogy a szakbizottságnak azon a feltételezése, miszerint az olcsó mezőgazdasági termékek megtalálják az utat majd a szegény országokba, az helytelen megállapítás. Ugyanis az Európai Unióban túltermelt, vagy, vagy hulladéként fennmaradt élelmiszer kerül el tulajdonképpen Afrikába. Egy baromfi telepen a legjobb részeket ugye felhasználják, és azután ami a szemétbe kerül, azt exportálják Afrikába. Hát ilyen, ha ez így van, akkor bármilyen vámtarifát alkalmazunk, ez mindig olcsóbb lesz, mint az értékes részei a csirkének vagy baromfinak. Tehát más szempontokat is figyelembe kell venni az agrárexportok ezen kérdésével kapcsolatban sorban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Átadom a szót a bizottságnak. Rémó úr, jönni a szó. Engedélyükkel, mivel Grimóra dolgozom, én fogok válaszolni Köszönöm ezt a vitát, ezt a prezentációt. Nagyon érdekes volt ez számunkra a döntő pillanatban, mert most készítjük elő a 2011-es jelentést a fejlesztési politikák koherenciájáról. Azok a eh, gondolatok, amelyeket felvetnek a jelentésben, nagyon fontosak számunkra, mert mi is ezeket vetettük fel, nevezetesen a 2009-es jelentésben és a bizottság programjában, amely a politika koherenciáról szól 2010-2013 között. Állandóan arra törekszünk, hogy a koherenciát, a következetességet javítsuk. Néhány témát illetően a kereskedelmi kérdések az egyik nagy prioritást jelentik számunkra, például a GSP, az általános preferencia rendszer szerepel majd a jelentésben, most dolgozunk rajta. Ami pedig a mezőgazdasági politikát illeti, az igaz, hogy a fejlesztési főigazgatóság, az Agri főigazgatóságban megrendelt egy tanulmányt azért, hogy a fejlesztés hatásáról számoljon be. Ez hozzá fog járulni ahhoz, hogy a hatás tanulmány erősítse a kap vonatkozásában, és ez akkor jelenik meg, amikor a hatástanulmány. Az ROM főigazgatósággal együtt dolgozunk egy kezdeményezési csomagon, amely majd ősszel fog megjelenni. Volt egy kis változás a tisztviselők hozzáállásában, szemben azzal, amit a prezentáció mutatott be. Most a migránsokra összpontosítunk a migránsok jogaira, és ajánlásokat teszünk a koherencia értelmében azért, hogy a diaszporával párbeszédet kezdjünk. Így nem csak a migráció minimálisra csökkentésével fogunk foglalkozni. Van egy kérdésem azzal, hogy mi lesz ennek a jelentésnek a sorsa. Mivel küldtek nekünk egy levelet kérdőivel, amelyet a tagállamok megkaptak a 2011-es jelentés előkészítése során. Azt reméltük, hogy ez a jelentés tartalmazza a parlament prioritásait 2011 EU és a különböző szakpolitikáják szakpolitikák koherencia témájában köszönöm, most pedig a szakértőknek adom át a szót és kezdem Szari Szagren asszonynal. Köszönöm szépen a kérdéseket. A végéről fogom kezdeni. Nagyon örülök, hogy kaptam egy kérdést arról, hogy a mezőgazdasági szubvenciók hogyan érintik a fejlődő országokat és a csoporton belüli különböző országokat. Szerettem volna kiemelni a jelentésben, hogy széles körben elismerik, ezeknek kereskedelem torzító hatásuk van. És azt a következtetést vontuk le, hogy ezek megszüntetése a fejlődő és a fejlett országok számára is haszonnal jár, de kevés időm volt, úgyhogy erre nem tértem ki a prezentációmban. Szerintem nincs itt ellentmondás a jelentésben. Ki akartuk emelni, hogy a fejlődő országok igen sokrétű csoportot alkotnak. A jelentésben azt akartam aláhúzni, hogy hogyan hasznosítják a meglévő mezőgazdasági szubvenciókat. Jelen pillanatban a mezőgazdasági szubvenciók az EU belső árai és a világpiaci árak között mozognak. A legkevésbé fejlett országok vám kedvezményt kapnak, ha az EU-ba értékesítik az árujukat magasabb áron, a minden csak fegyvert nem akció jegyében. Tehát nem csak mint exportőrök, hanem fogyasztóként is hasznosítják mindezt. Nem csak úgy kell néznünk, mintha az exportőr oldaláról tekintenénk erre, hanem úgy is figyelembe kell vennünk, hogy a fejlődő országokban is vannak fogyasztók. Több tanulmány mutatja, hogy eh, ők lesznek a vesztesek, és egy kiigazítás időszaknak kell bekövetkeznie. De a tanulmány azt mutatja, hogy a fő vesztesek mégiscsak hasznosítani fogják ezt, nem a legkevésbé fejlett országok, hanem általában fejlett országok, amelyeknek komparatív előnyük van az export során. Például Brazília, az USA természetesen nem fejleszt, fejlődő ország, de ők is hasznosítani fogják, valamint az EU fogyasztói is hasznosítani fogják e szabályok megszüntetését. Ennek visszavonása tehát piaci kiigazítás és ez hosszú és rövid távon is érinti majd a legkevésbé fejlett országokat, de nem negatív értelemben. Ami pedig a pénzügyi szolgáltatásokat, a kereskedelmet illeti. Nem tudom, hogy születette már tanulmány a pénzügyi szolgáltatásokról a különböző országokban, de ez az egyik olyan terület, amelyet illetően az EU motiváltnak érzi magát arra, hogy liberalizálja ezt a területet. Ez a szolgáltatások liberalizálásának részét képezi. Itt a pénzügyi és egyéb szolgáltatások terén komparatív előnyökről van szó, és szabadkereskedelmi egyezményekben ezt a kérdést fel fogják vetni, azokban az egyezményekben, amelyeket a régióval aláírtak. Szeretnék a preferencia erodeállásáról is szólni. A jelentésben ez gyakran szerepel, de a prezentációban a kevés idő miatt nem szóltam róla. Ez az egyik terület, amely érinti a GSP rendszerbeli preferenciákat. Itt az MFN ráta csökkentése van szó, a többoldalú kereskedelmi megállapodások keretében. Amikor a preferencia márs nagyon szűk, az exportőrök és az importőrök nem is fáradnak, fáradoznak azon, hogy a preferenciákat felvegyék, mert igen szigorú eredetmeglési szabályok vannak, az adminisztratív költségek is magasak, úgyhogy alacsony preferencia összeg esetén föl sem veszik ezt az összeget. más kérdéseket illetően rendben, akkor megválaszolom a többi feltett kérdés. Az elsővel kezdem, Mitchell úr kérdésével először. Szerintem az egyik kérdés a tulajdonlásra vonatkozott. Erről tegnap már beszéltünk a föld tulajdonlás kapcsán. Ez az egyetlen terület, ahol, ami egyébként a szakpolitikai tájékoztatónkat illeti, itt a tulajdonlási jogokkal kapcsolatosan ezek a jogok a szegénység elleni stratégia részei lehetnek, de más szakpolitikákkal kell kiegészíteni. Itt áll most a vita, és a tulajdonlási jogok nem jelentenek megoldást az összes szegénységgel kapcsolatos problémára. Lehet találni erre egy jó stratégiát, de más esetekben esetleg más stratégiára van szükség a szegénységből való kilábalásra. Másik kérdés, a donorokat érdekel, érdekli például a szénpiac, Szóval kapcsolatos mozgás a világban is érdeklődik ez iránt a fejlődő országokban. Az, hogy ez jó-e a fejlődésre, vagy nem, még a kérdés nyitott. Néhány aspektust megfigyelhetünk. Tegnap is hallottunk erről. Ez a bioüzemanyagokra is elvezet bennünket, és arra, hogy egyre nagyobb a kereslet irántuk. Ez az egyik oka annak, hogy nagy méretű földfelvásárlások voltak a fejlődő országokban. Jelen pillanatban a szabályozás a kormányok részéről nem igazán pozitív. Egyébként más eszközöket is használnak a szénpiacon, vagy CO2 piacon, fejlesztési mechanizmus, a szociális környezeti fenntarthatóság felmérése a projektek során, de eddig itt még nem értek el túl nagy sikert. A CO2 piacok szerintem, hogyha megfelelően szabályozzák őket, ha megtörténnek megfelelően a beruházások, akkor itt a fejlődő országok ebből hasznosíthatnak, de jelen pillanatban a kép nem annyira pozitív. De ez nem volt lényegi, vagy legfontosabb kérdés az írott szövegben. Egyéb kérdések. A kapot örömömre most értékelik a fejlesztés fejlődés szempontjából is. Ez mindenképpen érdemes megtenni, mert hatása van a fejlődésre. Bio üzemanyagok, szakpolitikai koherencia. Ez megint ellentmondásos téma, és nagyon sok minden függ minden esetben a speciális körülményektől vannak olyan esetek, amikor a bioüzemanyag termelés végül azt eredményezte a fejlődő országokban, hogy a helyi gazdák elvesztették a földjüket, és ez nem megfelelő a politika koherenciája szempontjából. Vannak olyan országok, ahol már nagy tapasztalatok vannak a bioüzemanyagokkal, néhány helyi projekt van, a helyi gazdák erőteljes bevonásával helyi piacok jönnek létre, és ebből pozitív dolgok születnek a helyi emberek számára. Sok függ az egyéni körülményektől, ezen kívül ott van az a kérdés is, hogy a bioüzemanyagok és a az élelmiszertermelés ugyanazon a földön, ugyanolyan természeti erőforrásokkal hogyan tud vetekedni egymással. De tegnap már beszéltünk arról is, hogy a föld felvásárlási aspektusokat is meg kell említeni. Azután az áradások a fejlődő országokban, az élelmiszerpiac, erre utalunk a vámtételekre is a tanulmányban, meg akarjuk mutatni, hogy a fejlődő országok kormányainak kell itt intézkedéseket foganatosítaniuk. Ez az EU-ra is vonatkozik, de a kormányok is tehetnének valamit azért, hogy kézbe tartsák a helyzetet. Nem csak az EU-nak kell lépni. A tarifák, mantitelek nem az egyetlen fontos dolgot képezik, és ezt az EU-nak is fel kell mérnie. Azt hiszem, hogy mindenre válaszoltam az én területeken. Ha nem, akkor szóljanak. Köszönöm szépen. Keller asszonynak lenne még egy kérdése. Sorry, just to follow up Igen, tehát követve az, ami elhangzott, nevezetesen, hogy a fejlődő országok kormányainak is kell tenniük valamit, hát ez teljesen világos, de az EU részéről is kellene valamit tenni. Ön azt mondta, hogyha a mezőgazdasági támogatásokat csökkentjük, akkor ez rövid távon a legkevésbé fejlett országokat és a fogyasztókat érinteni, ha jól értettem. Hogyha megnézzük a fogyasztókat, tehát azokat, akik fogyasztanak, és nem azt nézzük, hogy honnan jön a jövedelem. Ugye, a mezőgazdasági termékeket megtermelik, eladják. Hogyha ők ezt megtehetnék, akkor ebből hasznot húzhatnának jobb áron, adhatnák el a termékeiket, nem jutnának csődbe, és ez sokkal inkább kihatna az életfeltételeikre, ezáltal az lehetne a szegénységet is csökkenteni, és így tovább. Tehát ne, nem csak mint fogyasztók, hanem mint termelőkre is kellene gondolnunk. És természetesen nem tudom, hogy ez így rövid távon megvalósítható-e, vagy, vagy nem, hogyha mezőgazdasági támogatásokat felfüggesztjük, akkor természetesen ez káros lehet a fogyasztók számára, ha jól értettem. Elnök asszony, akkor kérem, hogy válaszoljanak. Még van néhány percünk. Köszönöm szépen először is. Nem azt próbáltam javasolni, hogy függesszük fel a mezőgazdasági támogatásokat, mert ugye ez akkor káros lenne a fogyasztók számára. Itt arról van szó, hogy nagyon ne, nehéz a megfelelő egyensúlyt biztosítani az export és az török között. Természetesen rövid távon fontos lenne, hogy minden fejlődő ország számára, de az EU fogyasztók számára is ez hasznos legyen. Nem, nem tudom, nem tudom, hogy hogy esetleg így világosabb-e már ezzel a válaszsal. Gestettel asszonya akart valamit, nem? Jó. A bizottságnak van valami hozzá? Te, Andója nem, nem, köszönöm szépen, most nincs. Jó, tehát akkor a feltett kérdéssel kapcsolatosan, hogy mi lesz ezzel a hatástanulmányjal a továbbiakban. A döntést rövidesen meg fogja hozni majd a bizottság, és önöket is informáljuk majd. Most pedig a további szakértőket várjuk. Je pense que les experts qui viennent pour le point suivant azt hiszem, hogy már útban vannak a következő ponttal kapcsolatos témának a szakértői, vagy nem. Tehát azt tudjuk, hogy a támogatással kapcsolatos, tehát segélyekkel kapcsolatos negyedik magaszintű fórumot 2011 november 29 és december 1 között fogják Buszánban, délkorában megrendezni. A fórumon tanulmányozni fogják a világban végbe ment fejlődést és a segélynyújtással kapcsolatos költség teljesítmény kapcsolatokat annak érdekében, hogy hogy csökkentsék a szegénységet, és előtérbe helyezzék a millenniumi célkitűzések megvalósítását a mi bizottságunk részéről. Kollégánk Christian Dan Preda készített elő egy saját kezdeményezésű jelentést, itt van velünk, és Bodó Elmes úr az Eurodad részéről mint, ek, mint szakértő van jelen, éppen most érkezett, ő egy a civil társadalom részéről van jelen, szakértő. A bizottság képviselője itt van, a tanácsot nem hívtuk meg, de természetesen a következő júliusi ülésen elmondhatja majd a tanács képviselője is a véleményét. Először Krisztián Danfreda, Preda úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, ténylegesen néhány bevezető szót először is. Szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy a nemzetközi közösség Busanban fog találkozni november 29-e és december 1 -e között ebben az évben, és értékelni fogja a 2005-ös Párizsi nyilatkozat rendelkezéseinek a megvalósítását. És itt elsősorban az akrai, a 2008-as akrai akcióprogram különböző elemeinek megvalósítását. 2015 a céldátum, és ezen kereten belül a segélyek hatékonyságáról és különböző aspektusairól lesz szó. Ahogy ön is említette, itt egy saját kezdeményezésű jelentést készítettünk a parlament is szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy az Európai Unió egységesen lépjen fel, egy hangon lépjen fel ezen a negyedik fórumon, ezen a magas szintű fórumon. Itt nem csak arról van szó, hogy előre haladtunk, hogy fejlődés van, de ez nem elég. Sokkal gyorsabb akciókra van szükség. Nem tudunk a kötelezettségvállalásainknak megfelelni, a célkitűzéseinknek megfelelni. Éppen ezért a negyedik magas szintű fórum Buszánban már nem csak a helyzetjelentést kell, hogy felvázolja, hanem tovább kell mennie a segényújtás hatékonyságának agendáját kell megvalósítania és fejlesztenie. Azt hiszem, hogy ma itt több fontos kívásra kell koncentrálnunk annak érdekében, hogy a segélyeket hatékonyabbá tehessük. Itt öt fő kihívásról kell beszélni, és ezek azok, amelyek eh, a mi vitánk alapját kell, hogy képezzék, és természetesen majd a jelentésben is ezekről szólok. Az első eh, kihívás az az, hogy a, eh, seg, a fejlesztési segélyeknek mindenképpen arról kell szólniuk Buszánban majd, hogy az adományozó országok a GDP-jük hány százalékát fogják a segélynyújtásra szentelni, és az akrai akcióprogram mentén kell eljárniuk. Második kihívás a demokratikus elemek, a segélynyújtás területén. Ezen a területen mindenképpen garantálni kell a részvételt, a felelősséget és a helyi önkormányzatok, a civil társadalom, a média és a magánszektor is részt kell, hogy vegyen ebben a folyamatban. El kell ismerni a parlamentek szerepét is az új kereten belül. Természetesen a jogalkotási kapacitás fejlesztéséhez is hozzá kell járulni, és a parlamentek szerepét kell növelni. A harmadik kihívás elő kell mozdítani a munka megosztást is. Az Európai Parlament üdvözölte a 2005-ben kiadott eh, uniós eh, eh, magatartás kódexet a munkamegosztás területén. Azonban ezek, ezen elveket nem alkalmazták teljes mértékben. 6 milliárd eurót lehetne megsporolni évente, és az Európai Unió nagyon fontos motorként léphet fel, hajtó szerepe lehet ezen a területen. A negyedik kihívás a feltörekvő országok adományozóival való kapcsolat. Hát, nem európai normák, szabályok alapján folyik ez a kommunikáció, politikai párbeszéd, inkluzív párbeszéd folyik ezekkel az országokkal. A lehető legátláthatóbb és harmonizáltabb kapcsolatokra van szükség, és el kell kerülni, hogy kétsebességű segélynyújtásról beszéljünk, ne legyen többé retorika, térjünk át a gyakorlatra. Minden szereplőnek megvan a saját stratégiája a politikai kereten belül. Ez a negyedik kihívás, tehát a feltövekvő országok adományozóival való kapcsolat. Az ötödik kihívás az eredmények kell, hogy alapozzon. A segélynyújtásoknak a figyelembe kell venniük az eredményeket is, és feltételekhez kell kötniük a segényújtást Az akrai nyilatkozatban már rendelkeztünk arról, hogy egy harmonizált eredményeken alapuló rendszere van szükség összefoglalva az a konklúzió, hogy a segélyek hatékonyságáról szóló agenda csak is a, ha az eredményeken alapul, akkor valósulhat meg megfelelő módon. Az OCD ő, ő, keret nem ő, ő, foglalkozik az összes szereplővel, éppen ezért be kell vonni az összes szereplőt, a világ változik, változik a paradigma a segélyek terén is. Éppen ezért nem szabad megismételni a múlt negatív vonásait. Ennyi lenne, elnök asszony, bevezetésként erre az első eszmecserére. Köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm szépen, Préda úr. Most pedig Elmelsz úr kap szót az Eurodad részéről. Okay, thank you very much for giving me the opportunity to Köszönöm. Köszönöm az alkalmat, hogy hozzászólhatok. Elmás a nevem, és az Eurodádot képviselem, mégpedig egy civil szervezetet, amely a jobb segély jegyében működik, déli országokkal, nemzetközi szakszervezetekkel, a civil társadalom szervezeteivel. Ezt a partner szervezetekkel dolgoztuk ki, amit ma elő fogok adni, és a különböző érdekelt felekkel, különböző civil szervezetekkel. Két héttel ezelőtt az OECD-től megkaptuk a Párizsi nyilatkozat értékelési jelentését, és az egyik legértekesebb megállapítása az, hogy pozitív változások vannak e téren, de a politikai akarat még hiányzik a teljes végrehajtáshoz. Ez az egyik álláspontunk, hogy a buzáni elkötelezettségeket mélyíteni kell, és végre kell hajtani. Ezt el kell mélyíteni a menetrendet illetően. A jobb minőségű segélyhez, a jobb partnerséghez is hozzá kívánunk járulni a kedvezményezett és az adományozó országok között, ami pedig a segélyek volumenét illeti. A segélynek hatékonynak kell lennie, és az megfelelő alkalmat mindig meg kell ragadni, a segélyek minőségi javításához. A donoroktól kevesebbet kértek, mint a kedvezményezettektől, viszont a végrehajtási szándék is lanyhult. Ez a segélyrendszerek gyengeségére utal, másrészt pedig az elkötelezettség, például, hogyha ország alapú rendszert használnak a kedvezményezett országoknak a fogadó rendszerüket javítani kell. Viszont nincs garancia arra, hogy a donor országok végső soron fel fogják használni az ország alapú rendszereket. implementing the agreements. A lényeg az, hogy a párizsi nyilatkozatban tett kötelezettségeknek eleget kell tenniük a donorországoknak. Mit várunk a negyedik fórumtól? Az elveket meg kell erősíteni Buzánban, de nem elég csak üres szavakat vetni a papírra, hanem valóban mérhető elkötelezettségekkel kellene globális monitorozó folyamat és megfelelő kiegyensúlyozott végrehajtási folyamatokra van szükség. Még az Európai Bizottság is szólt erről az OECD köreiben a végrehajtási mechanizmusról. Most nem a mennyiség, a kötelezettséget mennyiségével van gond, hanem a végrehajtással. Préda úr már elmondta, hogy új donorokat kell toborozni, és azt várjuk, hogy a civil társadalom szervezetei is közreműködjenek, köz, és a privát, a magánszektor is. Rendkívül fontos az is, hogy magas szintű politikai elkötelezettség legyen a végrehajtást illetően. Ami a civil szervezeteket illeti, a Párizsi nyilatkozat egyik gyenge pontja az volt, hogy a tulajdonlás volt az első számú elv, de az országok általi tulajdonlás az gyengébbre sikerült. Ez azt jelenti, hogy a párbeszédet erősíteni el az érdekelt felekkel, beleértve a parlamentet és a civil társadalmat. Született egy budapesti nyilatkozat a közös parlamenti közgyűlés részéről, felhívást intézett a parlamenti képviselők köz a fejlődés megtervezése érdekében. Ez kapcsolódik a gazdaságpolitikai feltételrendszer megszüntetéséhez. A kétoldalú donor viszonyban is sok a feltétel szabás, de az Európai Bizottságon belül sokszor közvetett módszereket alkalmaznak a feltételrendszer megszavására. A cél az, hogy a makroökonomiai stabilitást biztosítják, és így az IMF feltételeire alapozzák ezeket a megállapodásokat. Az ország alapú rendszert szükséges választani. A fejlődő országok parlamentjei és állampolgárai nem tudják az európai vagy amerikai zsebeli támogatásokat koordinálni. A demokratikus tulajdonlás egyik feltétele a koordinálás. A technikai támogatás szintén fontos, nem csak a hatékonyság szempontjából. A technikai támogatás igen kényes terület, mert ezek a fejlődő országok hatalmi központjaiban érvényesülnek parlamentek, kormányhivatalok, és azt is meg kell nézni, hogy ki a felelős, tehát a technikai támogatás esetén is legyenek követelmények. A helyi beszerzéseknek kell előnyt biztosítani azért, hogy a támogatás, a segély gazdasági hatása növekedjen, munkahelyeket teremtsenek. Kétharmada a szerződéseknek még mindig az északi, tehát nem fejlődő országok belüli cégekhez kerül, és éppen ezért a helyi hatás a segélyek esetén még nem optimális. A másik a kiszámíthatatlansága a segélyek áramlását illetően. A bizottság már jól elindult ennek javítása terén, de ezt makroökonomiai szempontból is meg lehet nézni, mégpedig a GNP, vagyis a nemzeti jövedelem 0,7%-áról van itt szó. Nem csak állami segélyek vannak, hanem magán segélyek. Jó lenne, hogyha Buzánban rávennék a magánszektort, hogy vegyék figyelembe a különböző feltételeket, amelyeket az állami segélyek alkalmaznak, és a milleniumi fejlesztési célokat is. Van már egy kezdeményezés az átláthatóságra, a nemzetközi átláthatóság jegyében, de az összes európai donor ezt még nem vette figyelembe. Buzánban ezt is szorgalmazni lehetne. Végül pedig, ami a az eredményeket illeti a Párizsi nyilatkozatban erről már szó van, és az cselekvési programban, de még azt nem részletezték, hogy milyen eredményekre gondolnak a szociális menetrendben a méltányosság, a stabilitás, és ezt a fejlesztési ciklus egész időtartama alatt figyelembe kell venni, egészen a monitorozásig. Az Európai Unió kult szerepe. Az EU mindig is döntő szerepet játszott, vezető szerepet a segély menetrendben, és nagy figyelmet szenteltek mindennek az elmúlt években. De az EU másokra nyomást gyakorolhatna, hogy hasonlóan járjanak el. A negyedik fórumon ezről szót kell ejteni. Végrehajtásról is, hogyha nincs végrehajtás, akkor valakinek ezt szorgalmaznia kell. Azt várjuk az EU-tól, hogy az operatív kereteket az EU szinten elmélyítse. Már ezek a keretek léteznek, de ebben még nem szerepel a teljes segélyhatékonysági menetrend. Az operatív keret csak szakpolitikai dokumentum jelen pillanatban. Itt még a monitorozásra is gondolni kell, tehát ez még nem érte el az érintett országokat. Az is fontos, hogy az elkötelezettség megszülessen, és miniszteri szentű képviseletre lenne szükség. Ott mindenkit arra hívok fel, hogy ezt ösztönözzek. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm szépen, köszönöm szépen ezt a kiváló beszámolást. Mielőtt folytatnánk, szeretném üdvözölni a látogató csoportot a Midi-Pirené régióból. Catherine Grez asszony, kolléganőnk hívta meg a csoportot. Üdvözlöm Önöket itt a Fejlesztési Bizottságon belül. Köszönöm Grez asszonynak is, hogy látogatókat hozott. Ez mindig nagy megtiszteltetés. Most pedig Grez asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, hogy itt fogadják a látogatócsoportunkat. A két elhangzott előadással kapcsolatosan szeretnék felszólalni. Először is köszönetet mondok az előadóknak, és el szeretném mondani, hogy osztom e, azt a e, nézetet, hogy Buszán egy nagyon fontos fórum lesz a segélynyújtások szempontjából, és a segényújtási politikai reformjának jövője szempontjából is fontos lesz ez a fórum. Egy hangon eh, szeretnénk eh, eh, fellépni, természetesen, ahogy hallottuk, hogy koordinálni kell a munkát, én ezzel csak egyetérthetek, mert ez lehetővé teszi majd, hogy a fejlesztési segélynyújtási politika sokkal hatékonyabb legyen, és általánosságban a nemzeti eh, szinten is a bilaterális politika is hatékonyabbá lesz. Szeretnék visszatérni, azt mondhatnám az alapelvre a fejlesztés eh, terén nevezetesen megfordítanék egy logikát, logikai rendszert. Úgy gondolom, hogy, hogy az én frakcióm és jó magam is eh, a szuverenitás kérdésével kapcsolatosan ön beszélt a demokratikus eh, eh, fejleményekről, nevezetesen, hogy a polgárok maguk határozzák meg a saját politikájukat a segényújtás területén. Azt hiszem, hogy ez egy úttörő elv kell, hogy legyen a mi gondolkozás módunkban is. Aztán ott van a gazdasági feltételekhez kötés a Világbank, az IMF igenis kívülről különböző feltételekhez köti a pénzösszegek folyosítását. Azt hiszem, hogy a gazdasági feltételhez szabásnak mindenképpen szabás meg kell szüntetni. Aztán talán ez egy tabu kérdés, amelyről most szólnék. Azt hiszem, hogy véget kell vitni, vetni e, ennek a két színűségnek, amiről itt mindig szó van, a feltételekhez kötés, aztán a különböző beszerzésekkel kapcsolatos problémákhoz nem tartjuk tiszteletben a helyi feltételeket. Azt hiszem, hogy mindenről el kell gondolkodnunk a következőkben, majd a jövőben, és a másik kérdés az a, a parlament politikai koherenciája e kérdések kapcsán. Mire szolgál egy olyan segényújtási politika, hogyha az Európai Unió szintjén a mezőgazdasági, a halászati, a kereskedelmi politika pontosan az ellentétes irányba megy a többi bizottsággal együtt egy transzleszális kapcsolatrendszerre van szükség. Számomra Buszán akkor lesz sikeres, hogyha lehetővé teszi számunkra azt, hogy ezeket a kérdéseket, ezeket az elveket elmélyültebben fogják majd tanulmányozni. Elnök asszony, köszönöm szépen Grez asszony, és Teotó Lusz asszony kap most szót. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ να... Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani a két előadónknak. A beszámolóikért nagyon konstruktívak voltak ezek a beszámolók. Szeretném kifejteni reményemet azzal kapcsolatosan, hogy van, majd az európai fejlesztési politikát fogják áttekinteni, és egy pozitívabb, konstruktívabb időszak következik. Egyet értek az öt ö, fő ö, témával, a fő kívásokkal, de az Európai Unió segélynyújtása nem elég, nem megfelelő eredményeket nyújt abban az esetben, hogyha nem a megfelelő módon használják fel a kedvezményezettek. Azonban nagyon fontos az, hogy vizsgáljuk felül a politikánkat, és a lehető legjobban hasznosítsuk a rendelkezésre álló lehetőségeket a legkülönbözőbb területeken, képzés és így tovább a demokratikus fejlődést is biztosítani kell ezekben az országokban. Mert eh, itt nem arról van szó, hogy a mi saját politikánkat rá, rájuk kényszerítjük, vagy valamilyen politikát rájuk kényszerítünk, mert eh, a saját szuverenitásuk csökken ez, ne, ezáltal humanitárius segélyekről van szó, fejlesztési segélyekről van szó. Azt kell tudni, hogy továbbra is szándékozunk-e nyújtani ezt a segítséget, mert sok esetben azok, akik segítséget kapnak, nem igazán tudják, hogy hogyan is, milyen folyamatok mentén folyik ez. Köszönöm szépen. Teljes mértékben egyetértek azzal, amit Katrin mondott. Két pontot szeretnék hozzátenni ehhez. Úgy gondolom, hogy az segélyek hat hatékonyságával nem igazán foglalkoztunk eleget, és inkább a fejlődő országok kormányaival foglalkozunk, az irányítással, és itt tovább. Azonban a mi saját részünket is meg kellene nézni ebben a hatékonyabb segélynyújtásban. A, az eredményeken alapuló megközelítés, a költségek, teljesítményekkel kapcsolatos kérdésekkel már foglalkozunk. A fejlesztési politikákon belül tudjuk, hogy az eredmények nem egy éven belül ö, szoktak megjelenni, vagy a választás, sokszor a választási időszakokban. Veszélyes az, hogy ha csak a pénz és az értékre, a haszonra koncentrálunk, és a rövid távú eredményekre. Azt hiszem, hogy itt például az oktatás nem hangzott el. Nagyon veszélyesek ezek a fejlemények a tagállamokban, hogyha így gondolkozunk a saját országomat beleértve. A segélyek hatékonyságára kell ö, ténylegesen koncentrálni, hogyan lehetnek hatékonyabbak a segélynyújtások, és nem a rövid távú dolgokra kell koncentrálni. A feltörekvő országok adományozói donorairól is volt szó. Nincsenek olyanok, akik kaptak annyi segét, hogy olyan helyzetbe kerüljenek, hogy most már ők is segét nyújthassanak. Ezen egy időben nem mindegyik feltörekvő ország, de vannak egyesek, például Kína, amelyeket be lehetett vonni ebbe a folyamatba az akrai, a párizsi nyilatkozat értelmében. Azt hiszem, hogy Buszán egy kulcs szereplő lesz, és hogy bevonhassuk a feltörekvő országok donait ebbe a folyamatba. Hát ott van a, annak a kérdése is, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani, hogy mi lesz ennek az ára, hogy egy bizonyos határvonalat húzunk-e, hogy eddig igen, aztán nem, aztán a, hogyan lehet a feltörekvő országok donorait egy ambiciózusabb útra terelni. Nem tudom, hogy ki az, aki majd erre tud válaszolni. Önök mit gondolnak, hogy milyen reális kimenetele lehet mind ennek, milyen eredmények várhatók, akár a feltörek ország donai, vagy más csoportok részéről. Köszönöm. Nos, hát akkor a bizottság képviselője kap most szó, Rimu úr. Merci. Euh, a magyar kabin kérdezi a tisztelt hallgatóságot, hatos kabin, hogy hallgatják-e, kérjük, hogy diszkréten jelezzenek nekünk ide a hatos kabin felé. Magyar kabin kérdezi, hogy hallgatják-e a tolmácsolást a tisztelt hallgatók. A bizottság számára ez igen jó alkalom, és lehetővé teszi, hogy kifejleszük, kialakítsuk a nézeteinket, álláspontjainkat. De azért érdemes a visszapillantó tükörbe bele tekinteni, és tudjuk, hogy Akra az, az egyik elem volt a nemzetközi agendában, menetrenden, de most három pilléren nyugszik mindez, az egyik a milleniumi céluk, a második elem a fejlesztés, fejlődés finanszírozása, a dohai fordulóra is gondolni kell, és a harmadik pillér pedig az, amelyet Párizsban, Rómában és Akrában fejlesztettünk ki, alakítottunk ki, vagyis a segélyek hatékonysága. Itt ez eh, egy része, egy fontos része a nemzetközi menetrendnek, agendának, és ehhez kapcsolódik egy sor más téma is, ezek természetesen összefüggnek. van a segélyek hatékonysága lesz a fő téma. A menetrendet körülbelül tíz évvel ezelőtt dolgozták ki, most pedig egy fordulóhoz érkeztünk, vagyis ahhoz, amikor mérleget kell vonni. Párizsban elhatároztunk nagy elveket, ezt megerősítették Akrában, tehát megvannak a nagyobb elvek, és a másik oldalon pedig számszerűsítették a célokat. 2010-ben azt is megállapított, látták, hogy mi az, amit elértünk, és mi az, amit nem. A célokat illetően kötelezettségeket kell vállalni, nem szabad arra gondolni, hogy itt egyensúlytalanság van, ami a donorokat és a partnerországokat illeti. Egy konszenzus született, és ez igen értékes dolog. Nem voltak szakadások vagy konfrontációk különböző blokkok között, hanem sikerült az ellentéteken túllépni, és különböző elveket, kötelezettségeket megfogalmazni, amelyek összefüggnek. Most pedig eljött az idő arra, hogy mérleget vonjunk. És az első mérleg azt mutatja, hogy néhány célt nem sikerült elérni. Még megerősítést vár mindez, de az biztos, hogy néhány elemet nem sikerült elérni az eredményekre kell alapozni, és így kell elhatározni, hogy hogyan haladjunk tovább. Három nagy terület vár megerősítésre Puszánban a menetrend, és azon belül a prioritások. Hogyha volt idejük a Párizs és az akrai nyilatkozatot elolvasni, akkor látják, hogy itt körülbelül száz elkötelezettségről van szó. Nem reális arra gondolni, hogy már minden sikerült. Buszánban arra kell összpontosítani, hogy mi fontos, megnézni az, az eredményeket, ezeket javítani, és Preda úrnak intézem most ezt a megjegyzést, a demokrácia kérdése döntő kérdés a civil társadalommal, és a másik téma, ami felmerülhet, az átláthatóság. Itt előrehaladás volt, és így szeretnénk ezt folytatni. A tiszteletben tartás, az átláthatóság elősegítése, az előzetes adatok a segélyek során, ezek mind fontosak, és azután ott van az eredmények kérdése. Ez a téma egyre nagyobb jelentőséggel bír. A tagállamokban költségvetési, gazdasági nehézségek vannak, és éppen ezért talán még fontosabb, mint a múltban, hogy megindokol látják, miért van szükség segélyfolyósításra. Vannak itt veszélyek, de lehetőségek is. A lehetőség az, hogy erősíteni kell ezt a menetrendet, és itt nem csak a rövid távú eredményekre gondolok, amelyeket majd bemutatnak az európai országban, hanem a hosszú távú eredményekre, amelyeket a partner országoknak mutatják be, és arról is szólnak majd, hogy szükség van a partner országokban a közös eredmény mérés kialakítására, az értékelésre. Tehát azért is kell együtt dolgozni, hogy az eredményeket be lehessen mutatni, és ezek döntőek a fejlesztés szempontjából. A másik nagy kérdés Buszánban a menetrend kibővítése. Van öt alapelv, de vannak különböző témák is, és a menetrendet szeretnék bővíteni. A donorországok ról van szó, hogyan lehet őket bevenni a további donorországokat a Párizsi Akrai megállapodásba. Kína néhány hónappal ezelőtt dokumentumokat hozott nyilvánosságra, és ezek nyitásról beszélnek. Eddig erről még nem volt szó. A másik menetrendbővítés pedig azt jelenti, hogy a segélyek hatékonyságát a klíma kérdésekre is kibővítenék, vagyis a klíma változás elleni harc finanszírozására. Ez kihívás mindannyiunk számára. Nem szabad egyébként megismételni az eddig elkövetett hibákat a fejlesztés terén. A segély hatékonyságát az új területre is ki kell terjeszteni. Ez az állami és nem állami segélyek fejlesztés céljából témáját illeti. A másik, az ingatag országok kérdése. Itt ez azt jelenti, hogy testre szabott segélyeket kell nyújtani a szükségleteknek megfelelően. Másik elem a magánszektor vállalása A magánszektor növekvő szerepet játszik a fejlesztésben, az EU szintjén is a magán és állami finanszírozásról beszélünk, így a magán szektornak, a civil társadalomnak is helyet kell kapnia ebben a menetrendben, és vállalnia kell a felelősséget. Utolsó kérdés befejezésként. A kormányzás, irányítás, az intézményes rendszer kérdése, amelyet létre kell hozni a jó megvalósítás érdekében nem szabad elfelejteni, hogy mi hangzott el Párizsban, Akrában etéren. Talán túl sok hangsúlyt helyeztünk a központi globális struktúrákra, a segéllyel foglalkozó munkacsoport Párizsban van, az OECD berkeiben létrejött, de most látjuk, hogy az erőfeszítéseket az országok szintjén kell erősíteni, és nem pedig központi szinten nyomonkövetési és megvalósítási rendszert kell létrehozni, és a központi gépezetet kicsit lassítani kell, vagy csökkenteni, és inkább minden egyes ország szükségletére kell összpontosítani, azért, hogy a partner országok üljenek a vezető helyen, azért, hogy a kötelezettségeket azután megvalósítsák. Köszönöm, most pedig az euró dadnak adnám át a szót válaszadás céljából, hogyha szükségesnek tartják. Asszonyom, uram, kívánnak-e válaszolni? Ahogy önök akarják. Ismaila Morokoko, nem Mayra Marokkónak hívnak, az Akionet International-t képviselem amely ezt a folyamatot a civil társadalom részéről vezette. Részt vettünk itt Brüsszelben is számos programban. Mindenek előtt szeretném megköszönni az önök észrevételeit, és két aggályomnak kívánok mindössze hangot adni. Először is önök arról beszélnek, hogy a gazdasági feltételekhez kötöttséget meg akarják szüntetni. De hát itt van egy másik kérdés, és ezt világosan kell látnunk. Az új kereskedelmi megkötöttségek kapcsán más típusú feltételek, kondicionalitások is felmerülnek, amelyek korrupcióval, illetve az emberi jogokkal függnek össze ezeket a kérdéseket is feltételnek kell tekinteni, hiszen amikor olyan országokról van szó, amelyek ezekben a kérdéskörökben már aláírtak különböző nemzetközi egyezményeket, ezekben az országokban a parlament kell, hogy ellenőrzést gyakoroljon a felett, hogy a kormány megfelele a nemzetközi egyezményeknek, vagy sem. Tehát nem a tárgyalásra részvevő donorországoknak kell ezt az ellenőrzést elvégezni. Más valaki felvetette a polit politika koherencia kérdését a fejlesztés kontextusában. Itt nem az a kérdés, hogy ha megtehetjük, vagy segíthetünk, akkor segítünk, hanem van egy mandátum, amelyet a Lisszaboni szerződés határoz meg, és itt nem arról van szó, hogy eltérhetünk-e ettől, vagy a jogszabályoktól, csak azt kell eldöntenünk, hogy a mandátum keretein belül mit hogyan tegyünk meg, és ez biztosítja a politika, szakpolitika koherenciáját. Az utolsó dolog, amihez szeretnék hozzászólni, a nemek közötti egyenlőség és megint csak az emberi jogok kérdésköre. Ahogy egyik kollega is elmondta, itt eredményeket kell eh, már tudnunk felmutatni a fejlesztés kapcsán, eh, de ez mérhető kell, hogy legyen. Hány iskolát építünk, amikor fejlesztési munkát végzünk, akkor sikerül a nőket jobb helyzetbe hozni, vagy biztosítani a nők jogait, eh, vagy a kulturális és gazdasági jogokat biztosítani mindenki számára. Indikátorok kellenek, amivel mérhetjük azt, hogy tényleg elérjük-e a céljainkat. Just a quick amendment. Ez csak röviden szeretnék valamit mondani. Kelevaut asszony beszélt a donorok bevonásáról, egy másik kollega a klímaváltozásról. Ezek nagyon fontos kérdések, de azt is el kell döntenünk, hogy akarjuk-e az, hogy az OECD segély hatékonysági munkájába ezek az elemek is bekerüljek. Van például egy ENSZ fejlesztés együttműködési fórum, és a klímaváltozási szerepel az ENSZ napirendjén is. Ezért szembesülünk azzal a kihívással, hogy Kína, Brazília, ezek a feltörekvő országokbeli donorok még nem mindig ismerik el a volt OECD folyamatnak a legitimitását, miután ők nem OECD országok. Ezért jó lenne az ENSZ keretein belül beszélni ezekről a kérdésekről, és eh, az jó lenne, hogyha az EU komolyabban venné az ENSZ fejlesztési együttműködési fórumát. Köszönöm szépen. Préda úr, kíván még szólni röviden? Nem tudom, igen. Én még mindig itt vagyok a teremben, igen, elnök asszony. Hát mindössze annyit, hogy szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, a elhangzottakért. Ha megengedik, akkor röviden még né, válaszolnék a néhány dologra, amit itt jobb, jobboldali kollégáim vetettek fel. Nem jobboldaliak, de a jobb oldalamon ülnek. Itt Grez asszony szólt a demokratikus fejleményekről, nevezetesen, hogy a polgárok érezzék saját maguknak a javaikat. Azt hiszem, hogy a, a politikai felelősség a irányítók szerepe nagyon fontos természetesen, de nem szabad feláldozni mindent a civil transformáció, a fejlesztés civil társadalmi szerepére. Azt hiszem, hogy jól mondták, hogy az eredmények nem azonnal jelentkeznek, nem később, én ezzel egyetértek, viszont nincs más lehetőség arra, hogy mérjük az általános politikai tevékenységet, mint az eredmények. Ez a, az eredmények logikája, tehát hogy lassan, vagy csak egy bizonyos idő után valósulnak meg az eredmények. Keller asszony, osztom az ön aggodalmát Kínával kapcsolatosan. Az adományozókról, amit elmondott, és általában a feltörekvő országok adományozóival kapcsolatosan. Igen, nem tudom, hogy a Kína részt fog-e venni ebben a buzáni folyamatban, integrálódik-e de azért oda kell erre majd figyelni, vigyázni kell erre. Én is nagyon nagy érdeklődéssel várom a következő találkozóinkat, üléseinket és a jelentést, amely há- néhány héten belül kész lesz. Elnök asszony, köszönöm szépen, most átérünk a következő napi rendi pontra. Norbert Neuser kollégánk véleménye következik. A 15. napi rendi pont az EU közép-ázsiai stratégiája végrehajtásának helyzete. Neuser úrnak adom meg a szót, a jelentéstevőnk terjessze elő a véleményét. Neuser úr. Vielen Dank, Frau Vorsitz. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogyan ön is elmondta, a Közép-Ázsiára vonatkozó vélemény a külügyi bizottság illetékességi körébe tartozik, és mi tulajdonképpen csak a fejlődés politikai szempontok ügyében vagyunk illetékesek. Mégis szeretnék kitérni néhány olyan dologra, amelyek nagyon fontosak a közép-ázsiai országok szempontjából. Mindenek látnunk kell, hogy a helyzet ezekben az országokban továbbra is nagyon nehéz, politikailag, gazdaságilag és szociális szempontból egyaránt. Ennek az az oka, hogy a kormányok tekintély elvű, diktatórikus rezsimeket működtetnek, amelyek részben még a szovjet időkből maradtak fent, fenn, és nagyon keveset tesznek a saját lakosságuk helyzetének a javítása érdekében, csak a saját hatalmuk megőrzése és a saját gazdagodásuk érdekli őket. A szakértői meghallgatás, amelyet márciusban a külügyi bizottság folytatott le, ezt nagyon egyértelműen világossá tette. Az én vélemény tervezetemben rávilágítok a közép-ázsiai országokban fennálló ezen rendkívül súlyos problémára, hiányosságra. Még két szempontra szeretnék utalni, amelyek a mi véleményünk szempontjából fontosak. Az egyik az afganisztáni háború, a másik pedig az európai energiaellátás kérdésköre. Mi gondoljuk, hogy a csapat kivonás Afganisztánból 2014-ben valószínűleg le fog zárulni, és a közép-ázsiai országok eh, eddig is eh, már nagyon sokat profitáltak az afganisztáni háborúból. Valamennyi ország a eh, NATO ellátási logisztikájában részt vett, és részben a közlekedés szállítási infrastruktúrájukat ennek köszönhetően modernizálni tudták. Mi, az EU tulajdonképpen nagy politikai osztalékot fizet azért, hogy ezeket az országokat bázisként használjuk az afganisztáni fellépéshez. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy ezekben az országokban porzasztó mm, sokszor megsértik az emberi jogokat. Az Európai Unió egyébként az emberi jogsértések ügyeket, sejtésekkel kapcsolatban semmit nem tudott tenni hatékonyan. Pakisztánnal szemben az EU próbált szankciókat életbe léptetni, de ezek semmilyen, semmit nem eredményeztek. Mindenek tükrében a közép-ázsiai országokkal folytatott együttműködésünk kapcsán az energiaellátás, eh, különösen a déli áramlat és a Nabucco rendkívül fontosak, eh, és a Közép-Európa számára fontos, hogy ezek a vezetékek megépüljenek. És a politika primátusa, a konfliktus megoldás Afganisztánban, eh, elsőbséget kell, hogy kapjon a gondolkodásban. Fontos egy európai perspektívát felvázolnunk ezen országok számára, de ekközben oda kell figyelnünk arra, hogy differenciáltan kezeljük ezeket az országokat. A bizottság figyelmét fel kell hívni arra, hogy különböző támogatási programokat külön kell választanunk egymástól, az ODA pénzeket, a fejlesztési pénzeket külön kell választani a bűnözés elleni küzdelem céljaira felhasznált pénzektől. Nincs vita azzal kapcsolatban, hogy nagyon fontos eh, az, hogy a civil társadalom erősödjön ezekben az országokban, és a eh, bizottság a eh, civil társadalom egészét kell, hogy támogassa. A helyi települési önkormányzatok, a regionális önkormányzatok is fontosabb szerepet kell, hogy kapjanak a struktúrált párbeszéd kapcsán, ezt kiemeltük. Látnunk kell, hogy mi itt a Fejlesztési Bizottságban nem tudunk foglalkozni az összes politikai problémával, hanem a mi felad, saját feladatunkra, a fejlesztési munkára kell koncentrálnunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. És pedig Kinicen asszony kap szót. Az AFET részéről ő a, jel, ő a jelentéstevő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönetet mondok Robert Neiser kollégámnak a jelentéséért. Ő nagyon sok közép-ázsiai országban elment, csak úgy, mint jó magam, aki az AFET részéről foglalkozom a témával, és azt látom, hogy nagyon nagy a hiány, az irányítás a demokratikus jogok területén. Egyetértek, amikor azt mondja, hogy differenciálni kell, mert igenis, nagyon nagy differenciák vannak a különböző közép-ázsiai országokban, például Kirgisztánban, Róza Tombujeva asszony az elnök, és ő egyfajta reményt kelt az egész régióban. Ön azt mondta, hogy különbséget kell tenni a segélyek szintjén is. Igen, én is úgy gondolom, hogy ez így van. Afganisztánnal kapcsolatosan, pontosabban Üzbegisztánnal kapcsolatban, ugye nagyon súlyos események re került sor 2005-ben. Ugye mi, eh, amikor Üzbegisztánban voltunk, azt mondták, hogy erről ők többet nem akarnak hallani, ami a a különböző szankciókat nem nem valósították meg. Ugye itt Németország ugye aggódott azért, hogy ott vannak a csapatai Afganisztán határán, és ez egy konfliktus helyzetet jelentett. Teljes mértékben egyetértek azzal, amit a civil társadalommal kapcsolatosan mondott. Kazaksztánban találkoztunk olyan ö, civil társadalmi szervezetekkel, amelyek azt mondták, hogy nem normális az, hogy az Európai Unió nem folytat velünk párbeszédet, nem hívnak meg bennünket, és így tovább. Türkmenisztánban ugyanez volt a helyzet, Kirgisztánban, Üzbegisztánban lehet találkozni a civil társadalom szervezeteivel, ezzel is egyetértek, aztán a segélynyújtás a segélyek szétosztásával kapcsolat, pontosan is egyetértek az elhangzottakkal. Itt az NGO-k azok, amelyek rámutattak egy botrányra 3,7 millió eurós összegről volt szó, egy alapot hoztak létre, mármint az elnök lánya, és, és itt egy botrány volt alap kapcsán. Éppen ezért nagyon fontos, hogy odafigyeljünk arra, hogy ebben a régióban hogy is osztják el a segélyeket. Köszönetet mondok a kollégámnak, és gondolom, hogy mindezt majd beveszi a jelentésébe. Elnök asszony, köszönöm, köszönöm szépen. szépen. Most átadom a szót a küldötteknek, Görensz úr. Oui, madame la présidente, je voudrais... Igen, elnök asszony, köszönöm Najzer kollégának ezt a nagyon jó jelentést. Különösebb megjegyzéseim nincsenek, csak egy-két ponthoz szeretnék hozzászólni. Érdemes ezekkel foglalkozni, nem csak a jelentés keretében, hanem későbbi jelentésekben is, amikor ugyanerről a problémakörről lesz szó. Figyelembe véve, hogy milyen nehézségbe ütközik az erőfeszítés, hogy a stratégia sikerüljön ezekkel az országokkal, és hogy megkülönböztetett megközelítést alkalmazunk, e, mindenre szükség van, mert a helyzet nagyon összetett. Úgy gondolom, hogy van egy bizonyos technikai színvonal, ami lehetővé teszi, hogy tárgyaljunk ezekkel az országokkal, arra gondolok, ami az energiaellátást illeti, még Iránnal is. Iránnal is kell tárgyalni, és nem lenne jó, nem lenne tanácsos, hogyha ezt nem tennénk meg. Mindenütt meg kell próbálni a párbeszéd politikáját alkalmazni, akár technikai szinten is. Van, ahol ez csak kismértékű, de még mindig jobb valamit tenni, mint hogy semmi ne történjen. Van egy megjegyzésem arról, hogy nehéz a kapcsolatokat létrehozni a civil társadalommal. Kell asszony éppen az előbb szólt erről. Vagyis, hogy a pénzalapok elpárolognak, mert ez a struktúra, amelyet az EU támogat, az EU költségvetéséből származik ez a pénzalap, hogy ezt az egyik vezető lánya igazgatja. A lényeg az, hogy ezekben az országokban, e kereteken belül semmit nem tudunk lépni, aminek ne lenne kockázata. Nulla kockázat itt nem létezik. Sem a helyi önkormányzatok, sem a civil társadalom szintjén. A lényeg az, hogy immunisak legyünk olyan kritikákkal szemben, amelyek mindent megkérdőjeleznek kockázatokat vállalni kell, és ezt meg kell magyarázni a közvéleménynek, hogyha eh, ott, ahol nehéz, eh, ott nem jelenünk meg, akkor nincs is értelme olyan országokban felépni, ahol nincs igazi kormányzás, és ahol kaotikus a helyzet. Szerintem a bizottságot is segíteni kell abban, hogy ezt valahogy kezelni tudja. Nem tudom, hogy hogy, de a bizottság tudna erre válaszolni, hogy hogyan lehetne nekik segíteni, hogyan lehetne a civil társadalma való kapcsolatokat civil szervezetekre bízni, vagyis hagyni, hogy a civil szervezetek lépjenek, azt akartam mondani, hogy mandátum alapján, de a civil társadalmaknak ez a kifejezés nem tetszene. Nagyon kényes kérdésről van szó. A civil szervezetek, az NGO-k biztos, hogy kevesebb nehézségekkel néznek majd szembe, a téren, hogy elfogadják őket, mint az intézményes hatalom. Nem tudom, hogy hogyan lehetne eljárni, most még gondolkodom ezen a kérdésen. Ami pedig a többi kérdést illeti, a megjegyzések nagyon jó irányban történtek. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig a bizottságnak, Jean-Claude de Bade úrnak adom át a szót, az Európai Bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm Neuser úrnak, az előadónak, az AFET előadójának is, és a parlamenti képviselőknek is köszönöm. Nagyon kedvezően fogadtuk ezeket a javaslatokat, amelyeket a DEVE és az AFET bizottság tett a közép-ázsiai stratégiát illetve Az uniónak hangsúlyt kell helyeznie az együttműködésben az emberi jogokra, a demokrácia tiszteletbe tartására, a kormányzásra és a jogállamiságra. A jogállamiság az egyik pillére a közép-ázsiával való együttműködésnek, amelyet 2007-ben indítottunk. Másik pont, amelyet önök kiemeltek, és ezt mindenképpen osztjuk, szívesen követjük a differenciált megközelítés a régió öt országát illetően. Figyelembe kell venni potenciájukat és különböző fejlettségi szintjüket. Tudjuk, hogy két ország, Tajikisztán és Kirgisztán sokkal jelentősebb és strukturáltabb együttműködési programban részesül, másút a gazdasági politikai feltételek, ezt nem teszik lehetővé. Uzbekisztánban, Türkmenisztánban nincs EU delegáció. Kazasztánnak viszont a gazdasági potenciája sokkal erőteljesebb, és ők kevésbé kérik a fejlesztési segélyt. Két dologra hívnám fel a figyelmet. A differenciálás ne akadályozzon meg minket abban, hogy regionális kezdeményezéseket támogassunk, serkentve az öt országot, hogy együttműködjenek, például határ, ellenőrzés, a vízgazdálkodás, hiszen ezek a konfliktus fő forrásai. Az országonkénti öt programot különbözően kell kezelni, de kellenek olyan programok is, amelyek során bátorítjuk ezeket az országokat, hogy együttműködjenek. A másik kérdés az eszközök. Ott van a stabilitási eszköz, a másik oldalon a DCI, amelynek tematikus és földrajzi aspektusai vannak. Nem csak a szerepeket kell különválasztani, hanem ezek az eszközök ki kell, hogy egészítsék egymást például. A jogállamiság tere néhány akciót indítottunk a stabilitási eszköz segítségével, és ezt tovább lehet vinni a DCI, DCI tematikus eszközeivel, például Európai Emberi Jogi Kezdeményezés, és azután az országokon belül még méreható programokat lehetne indítani, hogyha ezek az országok részt ezt lehetővé teszik, például igazság, ügy és egyéb téren. A, ezek az eszközök ki kell, hogy egészítsék egymást, azért, hogy a párbeszédet elősegítsük. Ami a civil társadalommal való kapcsolatot illeti, őket erősíteni kell, mi is így gondoljuk, de ahogy Göbelsz úr mondta, Göbens úr, nem olyan könnyű együttműködni ott, ahol nincs meg a szervezési szabadság, a szólásszabadság. Több programunk van a civil társadalom támogatására, ennek kialakítására, például Üzbegisztánban, vagy pedig Kirgisztánban a vidéki jövedelmek javítására indítottunk programot. Továbbra is támogatást kívunk, kívánunk nyújtani e téren, a helyi hatóságok sokszor gyengék. A lényeg az, hogy minden alkalommal, amikor csak lehetséges, a programozási ciklusunkba bele kell venni ezeket az országokat, hiszen szükség van rá. Ennyit szerettem volna mondani, elnök asszony. Most pedig Neuser úrnak adom át a szót, hogy levonja a következtetéseket. Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Szerintem nagyjából ugyanazt gondoljuk. Egy-két kérdésben kell, van szükség talán differenciáltabb megközelítésre. A mi szakbizottságunk csak a fejlesztési munkáért felelős, tehát más szakbizottságok illetékességi körébe tartozó feladatokat nem kell átvennünk. Ennyit köszönöm szépen. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Emlékeztetek arra, hogy a módosítások benyújtásának határideje június 22-e 17 óra, és 20, szeptember 22-én lesz a szavazás. Az egyéb kérdések kapcsán van -e egyéb kérdés? Nincs. A következő ülésünk Brüsszelben lesz majd július 12 22-én 9.30 órától 12.30-ig és 15-től 18.30-ig, valamint július 13-án 9-től 12.30-ig. A bizottságunkat meghívta az Envi Bizottság ma délután egy szemináriumra katasztrófa témában. Én vagyok az első részben a moderátor, és az Európai Unió új kompetenciáival, hatáskörével és kívásaival foglalkozunk, majd meghívok mindenkit erre a szemináriumra 14 óra 30-tól a PHS 1A002-es teremben ismétem PHS 1A002, és ezzel leizárnám a eheti ülésünket és nagyon sajnálom, hogy elég kevesen voltunk, nem voltunk sokan ezen az ülésen. Köszönöm szépen, jó étvágyat kívánok!